Opera Vision. Az Opera platform ö, alapján hozták ezt létre, amely a Creative Europe program keretén belül kerül finanszírozásra. Az Európai Opera és Fesztiválok Szövetsége üzemelteti ezt a platformot. Üdvözlöm két vendégünket, Audrey Jungerst, az Opera Europe um, vezetőmenedzserét, és Luke, hú, most nehéz lesz kimondanom ezt a nevet, oshonasy csak tudni kell, hogy sok betűt hogyan ejtsük ki. Ő az Opera Vision projektmenedzsere, üdvözöljük itt nálunk. Önök most kézbesíteni fogják a programot, azaz nem kézbesíteni, hanem bemutatják a programot Elnézést, hogy ilyen kevesen vagyunk itt, de hát remélem, hogy a frakciók és az Európai Bizottság képviselői kíváncsian hallgatják mindezt, amit mondani fognak. Parancsoljanak! Thank you for that, that welcome. We are... Köszönjük! Egy digitális projekt vagyunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél többen figyeljenek bennünket online. Azért vagyunk itt, hogy bemutassuk a projektünket. Egy 10 perces prezentációt fogunk tartani, vagy mondjuk úgy bemutatót az Opera Visionről. Yes, we have uh, about its future. Um, and please, uh, at the end, of course, feel free to, to ask uh, any questions. És persze, utána minden kérdésüket megválaszoljuk. Az Opera Vision a digitális korszakban szolgálja az operát. Úgy hisszük, úgy gondoljuk, hogy az élő eseménynek egy eh, pótolhatatlan ereje, sodrása van, de meg vagyunk győződve arról is, hogy megnyílt a lehetőség az opera ágazatnak arra, hogy megmutassa az európai művészet ezen formáját a világgal, illetve bárkivel, aki érdeklődik és van egy internet kapcsolata a www.operavision.org címet létrehoztuk, nincs login, nincs password, az ember csak odalátogat a címre, és itt egy ingy- <laughs> ingyenes streaming um, szájtot találnak, rengeteg um, olyan operát lehet megnézni online, amire általában 6 hónapos a várakozási idő jegyekre. Voltak éppen azt mondhatjuk, hogy ez az európai operára nyit egy ablakot. Extra feature is vannak az oldalon. Különösen a fiatal közönséget próbáltuk megszólítani, valamint a jövendő fiatal művészeit. Egy külön fejezet szól az opera akadémiáról. Ez a berlini Kómise Óper egy előadásának képeit és im- imidzsét használja. Az Opera Vision az Európai Unió Creative Europe program támogatásával működik, és az Opera platform sikerét folytatja, mint ahogy hallottuk. Az Opera Europe, az Európai Operák és Fesztiválok Európai Szövetsége hozta létre ezt a projektet, hogy segítse a tagjainkat, hogy válaszoljanak arra a megváltozott módozatra, hogyan az emberek a kultúrahoz hozzáférnek. És a digitális hozzáférés és az online terjesztés szakértelmét próbáltuk becsatornozni, a partnereink eh, tapasztalatokat szereztek. Vannak partnerek, akik nagy tapasztalatokat szereztek, az digitális közvetítés, a másoknak semmi tapasztalatuk nincs. Itt vannak azok az operák, akik részt vesznek a programban, nem olvasom ezt fel, tehát láthatják, itt vannak az ismert operák, mondjuk a Covent Garden Londonból, vagy a Tatoria Madridban, vagy a Lamoné de Munt Brüsszelben, a, vannak a nagy nemzeti operaházak, mondjuk a Finn Nemzeti Opera, a Prágai Nemzeti Színház, és más nemzeti operák, nemzeti színházak. És ahogyan Audrey elmondta, nagyon fontos számunkra, hogy olyan operákat is bekapcsoljunk, akik nem ismerik az of a a on-stream világát. Például a Flandriai Opera nagyszerű előadásokat készít, de még soha nem volt online közvetítésük. Ilyen módon őket is megnyitottuk a világ irányába. 15 hónapja működik ez a platform, és ez alatt az időszak alatt 57 teljes hosszú előadást lehetett megnézni, tehát minden héten egy új stream jelent meg. 35 különböző társulat mutatta be az előadásait, nem csak a 29 hálózatban lévő társulat, hanem mások is, akik valamit meg akarnak mutatni, és megütik a mércét, megjelenhetnek a streamünkön. Persze ismert címeket lehet megnézni nálunk, mondjuk a Toszkát Rómából, ez volt a karácsony előtti streamünk, és nagyon biztató a klik szám, a nézői szám, amikor a Datorial a Lamnemnori Luciát mutatta be, öt hónappal ezelőtt, akkor döbbenetes nézőszám követte az a előadást 95 ezer néző nézte az előadást. A kevésbé ismert repertoár darabokra is próbáljuk felhívni a figyelmet. Például az lengyel nemzeti opera Érosz és Tiki Érosz előadása. Ez talán nem annyira népszerű és ismert de már ezt is 3000-re megnézték. Ez a kép pedig az egyik eh, ilyen behind the scene klipünket mutatja. Bemegyünk a kamerával a színfalak mögé, apró cseprő dolgokat mutatva meg az operák életéből. Itt a dramaturg és eh, az, a rendező a egy Janacek operáról magyaráz. Ez egyébként egy opera, ezért van egy panda, meg egy mici mackó az ölükben. Voltak éppen tehát ezek a kis előadások, videófelvételek az opera világába kalauzolnak el bennünket. A 17 hónap alatt három millió videó megtekintést könyveltünk el a különböző csatornákon. Ez a három millió megtekintés, ez nem akármilyen szám. Persze különböző csatornákon nézik ezeket az operákat. Egy millió ö, megtekintés a fő platformon keresztül ment, és ké, a teljes operákat nézték meg, és két millió megtekintés pedig összefoglalókat, háttérinformációkat, riportokat néztek meg a két millió megtekintés során, amelyet a közösségi oldalakra is felteszünk, itt is elérhetőek. Az Opera Vision szerepe az, hogy az európai művészeti formát a határokon túlnyúló módon is megismertesse. Az USA-ban például a nézőink 10%-a az USA-ban van. Az operát egy sikeres EU kulturális exportnak tekinthetjük. A részletes számokat megnézve látjuk, hogy a zeneszerző, a cím, a származási ország vagy a szereposztás alapján más-más emberek kapcsolják be a közvetítést. A nemzet, nemzetközi platformon jelentkeznek, nemzetközi tehát a követőink tábora, nemzetközi brandé váltunk, nemzetközi márkává váltunk az idők alatt, az idők folyamán. Ennek a modellnek a sikerje részben abban áll, hogy 29 társulat hozta létre ezt a közös európai platformot, de ugyanakkor mi igyekszünk csápjainkat kinyújtani más stratégiai partnerség irányába is. Itt láthatják partnereinket felsorolva. Ezek azok a stratégiai partnerek, partnerek, akikkel viszont már most rendszeresen működünk együtt. Nem akarom azt itt felolvasni, Az konzervatóriumok Európai Szövetsége az egyik, amely nagyon közel áll szívemhez. Január 1 a Figaro házasságát a Royal College of Musicból közvetíthettük fiatal énekesek részvételével. Ezen felül azon is gondolkozunk, hogyan tudhatjuk az e-tanulás, az elektronikus tanulás szolgálatába állítani ezt a, for, ezt a platformot. A SchoolNet-tel is együttműködünk, biztos tudnak már erről, és reméljük, hogy ezen együttműködés segít majd abban is, hogy a penetrációnk mélyebb legyen az iskolákba, a tanárokhoz, a gyerekekhez is eljussunk. A projekt 2020. decemberében jár le. Eddigre már nagyon különböző nézőket értünk el az európai állampolgároknak és a világ állampolgárainak hozzáférés biztosítottunk eddigre az operákhoz, hiszen úgy gondoljuk, hogy az európai örökség és az európai értékek fontos letéteményesei az operák, és fontos az is, hogy a fiatal közönséget elérjük. Az együttműködés, és nem az izolált projektek eh, szellemében járunk el, és így egy szélesebb körű kampányt folytathatunk az opera érdekében, és persze próbáljuk a program potenciálját a jövő számára is felmérni. Egyes korai elképzeléseinket folytatva a 2020 időszak a 20 utáni időszakban is egy content offert, egy tartalmat akarunk felkínálni. Nem teljes hosszú operákat közvetítenénk csak, hanem különböző feature-öket kínálnánk a honlapunkon, a repertoár különböző szempontjait világítva meg az operai reflektorokkal. A hozzáférést akarjuk biztosítani, és munkánknak ezt a szempontját akarjuk megerősíteni, azon gondolkozva, hogy hogyan tudjuk Európában azokat is elérni, akik talán még nem szenvedélyes öm, opera rajongók, nem is földrajzilag nem férnek hozzá az operához, hanem kulturálisan nem férnek hozzá. Hogyan jelenhetük meg az ő életükben, az ő számítógépükön? Azon is gondolkozunk, hogyan lehet új közönséget fölnevelni az operaházak számára, ezen kultúra forma számára. Van itt még egy szempont, amely talán nem domborodott ki kellőképpen az előadásunkban. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy igazi lehetőség, hogy arra, hogy az opera ágazat számára munkalehetőségeket is teremtsünk. Hiszen az operaházak egymástól is tanulnak, és ezzel az egész opera, a nemzetközi opera közösség erősödik meg, ráadásul digitális képzési lehetőségeket kínálunk a fiatal generáció számára, és ez bizony lehet, hogy több lehetőséget kínál az operáknak arra, hogy embereket foglalkoztassanak, munkahelyeket teremtsenek, mi több maguk számára egy digitális stratégiát dolgozzanak ki. Köszönjük szépen! Hogyha kérdésük van, örömmel megválaszoljuk. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für diesen sehr eindrucksvollen. Köszönjük szépen ezt a áttekintést. Bevallom én férfiasan, vagy nőiesen, hogy nem vagyok egy igazán nagy opera rajongó, de az elmúlt évben itt a szakbizottságban is beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet a kultúrához való hozzáférést megerősíteni. Ez pedig egy nagyon jó példa arra, hogy a digitalizáció hogy segíthet abban, hogy a kultúrát hozzáférhetőbbé tegyük a vidéki térségben élők számára, vagy olyan emberek számára, akik azt mondják, hát bizony elmennék szívesen a római operába, vagy a szkálába, de nem engedhetem meg magamnak, vagy azért, mert messze lakom, vagy azért, mert egyszerre nincs erre pénzem. Számukra, ezen emberek számára is hozzáférhető válik az opera. opera. Azt gondolom, hogy ez egy igazi, csodálatos példája annak, hogyan lehet a magas kultúrát megfelelően terjeszteni, és például akár a mobilitásukban korlátozott, mozgásukban korlátozott emberek számára is nagyszerű lehetőséget kínál. Ez a platform, igazán mondom, hogy sok sikert kívánok önöknek a munkájukhoz. És körbenézek, van-e bárkinek kérdése? Helga Trüppelnek bizonyban, tessék. Köszönöm szépen a bemutatójukat, az előadásukat. Én viszont rajongó vagyok, bár nem vagyok talán a legem legvájt fülübb, de egy-két operát bizony nagyon szeretek. De kíváncsi volnék, hogy hogyan akarják a fiatal embereket elérni. Nem olyan egyszerű ez az outreach, a popzene, vagy az etno, könnyen megtalálja a publikumát. Hosn Baldun to Work with Youngsters című filmére gondolok. Itt ugye ismert zeneszerzők dolgoztak együtt, és elérték a fiatalokat. Mi több azon gondolkoztak, hogy hogyan tudnak csapatban dolgozni, hogyan tudják megszólítani a fiatalokat. és hogyan lehet esetleg a fiatalokat bevonni az egyes produkciókban. Ez az első felvetésem. A második pedig azt állapítja meg, hogy a Capture and Share tapasztalat modelljeit akarják támogatni, írják az anyagokban, milyen modellekre gondolnak, kérem ezt részletezzék még. Nagyon érdekes ez. Igen, nagyon érdekes tapasztalat a gyerekeknek, hogy, egy kreatív folyamatban vehetnek részt, és nagyon sok operaház már a munkát, korlátozott mennyiségű iskolával, mert csak ennyi emberi erőforrás a rendelkezésükre. És azért vagyunk kapcsolatban a Schoolnettel, hogy online modulokat kínáljunk a tanároknak, hogy az osztályokban is dolgozhassanak, még akkor is, hogyha nem rendelkeznek megfelelő zenei képzéssel, Ugye az operaházak nem rendelkeznek annyi szakértővel, annyi emberrel, hogy még ha egy nemzeti operaház is, hogy az egész ország minden iskolájába ellátogassanak ismeretterjesztő szándékkal. Mondjuk a Covent Garden szakértői nem tudnak Birminghamig, Leedsig, Cardifftól Belfastig utazni. Éppen ezért az opera társulatok oktatási vezetői is együttműködnek ezen modulok kialakításában. Ami pedig a második kérdését illeti, itt sok mindent teszünk. Úgy gondoljuk, hogy az operaházak tényleg már képesek, képeseké váltak arra, hogy ezt a folyamatot menedzseljék. Így pár évvel ezelőtt, legalábbis néhány évvel ezelőtt a rádió társaságokkal, tévétársaságokkal való kapcsolat volt számukra nagyon fontos. Gyakran az ember, amikor kisestéibe megérkezett az opera lépcsőjére, ott a mellék utcában közvetítő autók álltak hatalmas szatellita antennákkal, de már, már erre már nincs is szükség, a streaming átvette a tévéközvetítések szerepét és ilyen módon sokkal kevésbé drágák ezek, ezek a közvetítések. Kis csapatok hatékonyan tudják végezni a közvetítést. Ez nem azt jelenti, hogy rosszabb a közvetítés minősége, de kisebb kamerákkal, olcsóbb kamerákkal dolgoznak, amelyeknek a képfelbontása akár még jobb is. Ráadásul a független producerek is be tudtak szállni ebbe az üzletágba. és így az operaházak nem függenek száz százalékban a tévét rádiótársaságoktól. Persze a művészekre is gondolni kell. A partnereink az Európai Bizottság különböző forrásait használják. Vannak, akik például a kórussal és a, a zenekarral általános megállapodásokat köttek, aztán a szóló énekesek, a magánénekesek is azt ismerik fel egyre inkább, hogy a mi platformunk az ő hírük, nevük továbbvitelében fontos szerepet játszhat. Picit nehéz, az együtt nehezebben nehéz együttműködésünk a kiadókkal, de hát persze a zeneszerzők copyrightját, szerzői jogdíját tiszteletben kell tartani, de hogy mi a tisztesség és jogdíj, ez mindig egy kérdés, és erről bizony a kiadókkal, a kottászokkal, a kottaházakkal szorosan együttműködünk, és reméljük, hogy itt is egy járható utat sikerül majd kialakítani. és így átalakíthatjuk a kottászokkal, a kottaházakkal a megállapításainkat. Szilvia Koszta két percben. Köszönöm szépen, hát nagy kíváncsisággal követtem ezt az előadást. Az operából Opera Vision lett, követtem ezt, és valóban nagyon fontos, hogy ezeket az előadásokat eh, nyomon követhetővé teszik. És persze négy olasz opera vesz részt a hálózatban, ennek külön örülök, és az Európa Kanta, Európa Dalol énekel, illetve Skulnet is itt énekel. Ez pedig nagyon érdekes. Olaszországban például 50 ezer gyermek vesz részt a, az opera éneklési um, képzésben, iskolai képzési részei operákat hallgatnak, operákat adnak elő amatőr módon. Kérdezem én, hogy hogyan lehet az operára nevelni? Hogyan lehet az opera analfabetizmust, az andurmolizmust jobban meghaladni? Tehát hogyan lehet az andurmodizmusra egy megfelelő megoldást találni? Hogyan lehet megmutatni az operákat úgy, hogy persze a szerzői jogok és a költségek kérdését megoldva online mutassuk meg az operákat, és hogyan lehet betekintést adni az operaházak belső működésébe? Hogyan állítottak színpadra egy előadást? Hogyan jött létre egy előadás? Az a kérdés tehát, hogy inkább didaktikai megközelítést alkalmazunk, vagy pedig tényleg egy valódi új közönséget eh, nevelünk föl. Mit gondolnak erről? Vielen herzlichen Dank. Bitte. Köszönöm szépen. Kérem, kérem, ha lehet, akkor röviden, mert különben kiszaladunk az időbe. Hát nehéz eldönteni, hogy melyik a legfontosabb, mert valóban mind a kettőt egyformán közelítjük meg. Az Opera Vision, ez egy nagyon fontos tanulási lehetőség az operaházaknak, és ezen új munkahelyekre, feladatokra, amelyek eddig nem léteztek, új munkatársakat vettek fel, de persze közben, hogyha nincs, aki nézi, annak akkor nincs értelme. Egy professzionális szervezet eh, vagyunk, amely van egy ilyen eh, szervezete, amely um, részt vesz a képzésben, eh, mi pedig igyekszünk elérni a nézőközönséget. Köszönöm szépen! Sonic úr, a következő hozzászóló. Sok szeretettel köszöntöm itt a szakbizottságban, és Bogdan Ventát Böventa utóda, eh, aki, eh, akit eh, polgármesternek választottak meg. Megadom a szót két percre. Köszönöm szépen. Vente úr utódja vagyok, aki tehát polgármester lett. Én parlamenti képviselő voltam már az Envi-ben, lennék, egyébként, de hát a kultúra is nagyon fontos, és nagyon közel áll a szívemhez. És most lengyelül folytatnám. E, Nagy érdeklődéssel követtem ezt a projektet, és az elnököt arra ösztönzöm, hogy nézzék meg, hogy a különböző tagállamokban hogyan működnek az ott lévő irodák vagy, vagy ügynökségek. Nem eléggé, össz, nem eléggé reklámozzák ezt a projektet, és nem eléggé hívják fel a polgárok figyelmét erre. A kérdésem az, hogy hogy az operákhoz van-e felirat, hogy a szöveget el lehet -e olvasni, hogy jobban e, megértsék az előadásokat. Én Krakóból érkeztem, Lengyelország déli részéről, és a krakói legnagyobb mozi és a New Yorki opera között van egy e, szerződés, és e- ebben a partnerségben megmutatkozik az, hogy mi az, ami tényleg valóban értékes. Aztán szeretnék arra is utalni, amit a vendégeink a, mondtak, elhangzott az, hogy az operát nem is kapcsolják össze a lengyel színházzal, vagy a nemzeti színházzal. Ez egy tipikus nyugat-európai megközelítés. Szerintem nem így kellene eljárni. Köszönöm. Azt hisz, vissza kell térnem erre, mert nem volt teljesen világos, amit mondtam. Én csak azt mondtam, hogy az ezt a konkrét repertoárt, az íroszemtékére gondoltam, ez a konkrét repertoár, ez egy olyan, e, az, az egy olyan darab, amit e, több helyen be kellene mutatni e, Európában, és sajnálatosnak tartom, hogy ez nem történik meg. Teljes mértékben egyetértek. Egyetértek azzal is, hogy nagyon fontos az interakció a e, közönséggel, hogyha az ember az operaházba megy, akkor azonnal e, visszacsatolást kap, e, de az online világban ez úgy tűnik, hogy hiányzik. Minden alkalommal, amikor az egyik esemény online sugárzásra kerül, akkor van egy chat szoba, ahol lehet kommentálni, megvitatni a látottakat, és ahogy elmondtam, nagyon aktívan szereplünk a szociális médiában is. Biztosítani kell, hogy hogy sor kerülhessen a véleménycserére, a kommentálásra. Nagyon fontos látni, hogy hogyan tanulnak egymástól és hallanak egymástól újdonságokról az emberek, és hogyan osztják meg egymással a véleményüket, ami egyébként nem mindig pozitív. Elnök, köszönöm szépen. Piltasszony. Merci, Madame la Présidente, Madame, Monsieur. Bon, beaucoup de questions. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést már föltettek, úgyhogy ezeket nem szeretném megismételni. Ezt a kedvezményezést nagyon jónak találom. Nagyon nehéz becsábítani a fiatalokat a színházi és az opera előadásokra. Hát nem vagyok biztos abban, hogy a nagy operarajongókon kívül mások is meglátogatják majd az önök honlapját, de azért reméljük, hogy ez felkelti majd sokak érdeklődését. Jó lenne, hogyha elindítanánk egy külön kezdeményezést a fiatalok számára, ami szintén egy ugyanilyen szép és érdekes honlap lehetne. Nagyon sokat beszéltünk mondjuk Rómáról vagy Bécsről, de nem beszéltünk Auvergne tartományról, pedig Franciaországban is vannak olyan tartományok, amelyek meg kellene, hogy őrizzék a saját kultúrájukat, és nem egy globalizált kultúrának kellene alávetniük magukat, hiszen ez a civilizációnak ugyanolyan fontos része. Fontos lenne, hogy mindenki hozzáférhessen ezekhez az előadásokhoz, ugyanakkor az is fontos lenne, hogy az adott nyelven is hozzáférhető legyen ez. Tudom, hogy készültek már fordítások az önök honlapján is, de az önök honlapja csak három nyelven működik, ezért jó lenne, hogyha az Opera Visionnak lenne legalább ugyanannyi látogatója Lengyelországban, mint a csatorna túloldalán. Úgyhogy ha a nyelveket javítanák, akkor sokkal vonzóbb lehetne ez a honlap. Köszönöm szépen. Merci, merci d'avoir... Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy figyelemmel kíséri e, a tevékenységünket. Igen, Eh, három nyelven van ez a platform, az eredeti eh, projekt hat nyelven. Azt látjuk, hogy még a eh, lengyel látogatók is angolul keresték fel ezt az oldalt, és úgy döntöttünk, hogy ezért nem pazaroljuk a pénzt, és nem készítjük el a fordítást. Úgy tűnik, hogy a három nyelven megelégednek, E, a, e, az európaiak egyébként eredetileg spanyol, e, olasz és lengyel változat is volt, de hát a látogatók nagy része az első három nyelven látogatja ezt az oldalt. Természetesen, hogyha további pénzünk lenne, több pénzünk lenne és több időnk, akkor természetesen ebbe még be lehetne fektetni. Esetleg arab vagy ázsiai nyelven is meg lehetne nyitni ezt a platformot. Köszönöm. Köszönöm, hogy meglátogattak bennünket, és ezt a csodálatos projektet bemutatták. Azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra látni, hogy a Kreatív Európa pénz mely projektekre megy, milyen csodálatos programokat valósítanak meg ezzel. Nagyon köszönjük, hogy itt voltak, bemutatták ezt a programot, és sok sikert a továbbiakban is. Thank you very much. Thank you very much. Bye. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Nos, kedves kollégák, akkor rá is térhetünk a következő napi rendi pontra. Módosítások megvitatására kerül sor a Kreatív Európa Program 2021-27 létrehozása című jelentéste, jelentéshez Szilvia Kosztá jelentéstevő 586 módosító javaslatot kaptunk, február 20-án fogunk szavazni a szakbizottságban, és a szavazás a plenárison, a márciusi második plenárison lesz. Most meg is adom a szót Szilviának, hogy tájékoztasson bennünket a dolgok állásáról. Tessék! Köszönöm. Az árnyék jelentéstevő nincs is itt, önmagának árnyéka, úgy látszik. És még másik két kolléga is hiányzik. Na jó, nem baj, elkezdem. Sajnálom, hogy nincsenek itt. Sajnálom, hogy ilyen kevesen vannak itt. Ez sicuramente rappresenta uno dei programmi faro della... Eh, Nagyon fontos programról van szó, fontos ez a szakbizottságunk számára az Erasmus és egyéb programok mellett ez is egy rendkívül jelentős program. Fontos, hogy a programokról, a programról tájékozódjanak a polgárok, és ezt használni tudják. Remélem, hogy a többi frakció is látja az előnyét ennek a programnak. A kreativitás, a kultúra szerepének nagyobb teret kell adni, hiszen nagyon kevés a verseny, verseny, ami megvalósul ezen a területen, hogyha ezt összehasonlítjuk a nemzetközi összefüggésben. Köszönjük a bizottság által végzett munkát de a nemzetközi szempontokra és a többi programmal való együttműködésre jobban kell koncentrálni, ugyanakkor le kell vonni minden fellépésnek a következményeit, a mérleget kell vonni, hogy meglássuk, hogy ezek milyen eredményekre vezettek. ...568 módosítót nyújtottak be Ezek 103 ezek közül közvetlenül a jelentésre vonatkozik. Strasbourgban egy árnyék jelentés tevőjülést tartottunk, 28 kompromisszumot sikerült kikovácsolni. 60 módosított technikai kompromisszumnak tekintünk, két további shadow meetinget tartunk és február 20-án reméljük, hogy a szakbizottságban sikerül szavazni erről a jelentésről. Próbáljuk betartani ezeket a határidőket, és így még március végéig, tehát a ciklusban az első olvasatos megállapodásra juthatnánk. Köszönöm a titkárságnak a munkáját. Egyetértünk azzal, hogy a költségvetést növelni kell, de fontos, hogy a tartalmukról se feledkezzünk meg, hiszen Mindenki egyetért abban, hogy a kreatív Europe um, fellépés a kultúra terén nagyon fontos. Hogyha nincsen költségvetés, ez nagy csalódottságot okoz majd uh, a kulturális ágazat szereplőinek. Ma a siker uh, range, a siker szint 12-13 százalék, ezt pedig növelni kell. A módosítók számos témával foglalkoznak. Még egyszer mondom, az első 28 kompromisszumról már eh, megállapodásra jutottunk. Az új ö, eh, cél befogadandó, de hát a bizottság szövegében már két cél szerepel, az egyik a kultúra megerősítése, a művészeti sokszínűség és a vélemény művészeti kifejezési szabadság megőrzése, illetve a kultúra szociális szerepének kidomborítása. A második pont a specifikus célekre vonat, célokra vonatkozik, a mobilitás célját beemeltük ezek közé a célok közé, valamint a mutatószámok és az adatok begyűjtéséről is beszélünk, hiszen ezek adnak áttekintést a horizontális, az ágazat horizontális működéséről, a horizontális kihatásáról. Meg kell vizsgálni azt is, hogy hozzáadott európai hozzáadott értékkel járnak ezek a programok. És nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az európai narratívát a kultúra nagyon erősen megjeleníthete, kidolgozhatja. Nyolc kompromisszum egyéb iránt egy új prioritásról szól, ez pedig a művészeti kreáció, a művészeti kreativitás megjelenésének helyzetbehozásáról szól, Ezeket a kompromisszumokat mindenki megkapta, és nagy egyetértés van közöttünk a mobilitási programról is, illetve az inkluzív szociális kihatásról, az integratív szociális kihatásról, illetve arról is, hogy több munkahelyet teremthet az ilyesfajta megközelítés. A meglévő művészeti és és szakmai kapacitások alkalmazásáról is kapta módosítót, amit szintén támogatni tudok. Az aktív állampolgársági hozzáállás is egy olyan szempont, amelyről érdemes beszélni ebben a környezetben, és én ezt meg is teszem. Nagyon fontos, hogy a bizottság um, a zenéről szóló um, kijelentéseket és az ilyen költségvetési tételeket megerősítse, ne adja be a derekát a tárgyalások során, és az is nagyon fontos, hogy ezt a programot minden más programmal integráljuk szoros módon, annak érdekében, hogy jó hatásokat érjünk el. 27 módosítóból 5 kompromisszumot csináltunk, ezek a talentumokról, a kulturális örökségről szólnak. Valóban a kulturális örökséget és az egyes országok és területek archívumait ide tartoznak most már a digitális archívumok is támogatni kell. A mellékletek köré, közé beiktattunk egy további szempontot, mégpedig pedig hogy a független, nem úgymond nem kőszínházi produkciókat is támogatni kell. A független definícióján dolgozik a bizottság, de mindenképpen ragaszkodom ahhoz, hogy a függetlenség szempontja szerepeljen a szövegben. Az AVMS irányelv, amely a nemzeti produkciókról szól, az ebben foglaltakat is figyelembe kell venni. Köszönöm egyebiránt azoknak a kollégáknak, akik hozzájárultak ehhez a vitához, amelynek segítségével a támogatandó műnemeket, műfajokat lehet um, támogatni, uh, ide tartoznak akár videójátékok is. A cross szektorral vagy ágazaton átívelő támogatásról is két kompromisszumot sikerült kialakítani, és az European Desk egyre nagyobb, a kreatív European Desk egyre nagyobb szerepéről is szól módosító, amelyet befogadtam. Vannak még olyan szövegrészek, amelyeknél jobb definíciót kellene megtalálnunk, Például az értékelés kritériumot érdemes volna még egyszer megvizsgálni, hiszen ezek az értékelési kritériumok azok, amelyel az ügynökségek értékelhetik a projekteket. Itt minősége és mennyiségi mutatókra van szükség, ezek ma nem kielégítőek, és erről is beszélünk a szövegben. Úgy tűnik, hogy nagyon jó munkát végeztünk, mindenki egy irányba húz a garancia eszközről mondottak tekintetében is. Mind az Invest EU, EU mind a más ágazatok finanszírozásáról egyetértés jött létre a kollégákkal és köztem, de vannak még címek, amelyeknek részleteit nem dolgoztuk ki. 99 módosítót a következő árnyékjelentéstevői ünésen fogunk megvitatni. Van egy olyan kérdés, amelyet még meg kell oldanunk, és remélem, hogy a bizottsággal való eszmecserében ezt meg tudjuk oldani, vagy legalábbis fel tudjuk világosítani, hogy miről is van szó. Köszönöm egyébként, hogy a bizottság itt van. És kultúra ágazatban nagyon fontos, hogy megérőzzük a bizottság szövegében lévő 58-32 százalékos részarányt. Voltak kollégák, akik más módosítókat nyújtottak be, de én a bizottság arányosságát tartom követendőnek. Vannak olyan módosítók, hogy még mindig a módosítókról beszéljek, amelyek arról szólnak, hogy itt az ideje annak, hogy a kulturális és a kreatív ipar ágról megfelelő minőségi mutatókat gyűjtsünk össze. Én magam úgy gondolom, hogy egy obszervatórium, egy kulturális megfigyelő hely létrehozása orvosolhatná ezt a, ezt a hiányosságot. Becsvágyó cél ez, de megvalósíthatom. Mindjárt befejezem, elnökhoz, hogy mindjárt befejezem, még csak egy valamit szeretnék hozzátenni, mégpedig azt, hogy milyen fontos, hogy a mellékletben a fellépéseket, az actioneket pontosabban definiáljuk. Még pontosabb, lényegre törőbbek legyenek a definíciók, a célkitűzések, és a mellékletek, a célkitűzések tekintetében, a mellékletekben, melyek a különböző ágazatra vonatkoznak. Ráadásul öt új ágazatról is szó van, amelyek támogatásra érdemesek, de itt is megfelelő mutatószámokra van szükség. Az irányítás, a governance rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a parlament a maga által meghatározott prioritásokat a hét évben ellenőrizhesse és érvényre juttathassa, így kell tehát a programokat éves programra bontani, amelyeket a parlament is áttekinthet majd. Együttműködtem mégpedig nagyon jól a kollégákkal, köszönöm mindenkinek a együttműködését, hármújuk, mi több négyújuk itt is vannak. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, és akkor most rátérünk az árnyék jelentéstevők beszámolóira. Szóval, kezdi maximum három percet tudok adni. Panie prezydent, e, z ramienia Europejskiej Partii Ludowej jestem sprawozdawcą cieniem. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevő vagyok a néppárt részéről. Szeretnék köszönetet mondani Szilvia Kostának először is az elvégzett munkáért, illetve a kompromisszumok kidolgozásáért. 590 módosító indítványról van itt szó. A néppárt számára tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy a program finanszírozását meg tudjuk kettőzni, és ez korán sem egyértelmű. Találkoztunk Öttinger biztossal is, és tudjuk, hogy nehézségeket okoz ez a megkettőzés, de ragaszkodunk ehhez. Ami a médiát és az audiovizuális ágazatot illeti, véleményünk szerint mindkettő nagyon fontos, és az audiovizuális ágazat versenyképességét javítani kell. A médiaprogram valószínűleg segít majd abban, hogy az európai filmek elterjedtebbek legyenek, és ugyanez vonatkozik a televíziós filmekre is. A kultúránál az új elem tulajdonképpen a zenei ágazat megjelenése. Nagyon örülök annak, hogy ez is benne van most már a kompromisszumban. És a program harmadik része, ez a médiák és a kultúra kapcsolata. Itt rendkívül fontos, hogy egyfajta pluralista, színes, médiát hozzunk létre, és egy egészséges média kultúrát tudjunk megvalósítani. Ennyire sok módosító indítvány után ugye megkérdőjeleződik az, hogy mennyire lesz majd olvasható és értelmezhető a végleges szöveg. Vigyázzunk arra, hogy ne vizezzük fel túlzottan a szöveget, és ne veszítsük el konkrétan a legfontosabb célkitűzéseket. A fogyatékossággal élők, vagy pedig a korlátozott kapacitásokkal élő személyek kultúrához való hozzáférése szintén nem maradhat ki a szövegből. Valamint az ultra perifér régiók, különösen a francia tengeren túli régiók helyzetét is segítenünk és javítanunk kell. Volt szó arról, hogy jöjjön létre egy kulturális és kreatív ágazatok európai megfigyelő intézete. Ez valóban jó. Már van egy audiovizuális megfigyelő központunk Strasbourgban. Nem tudom, hogy szükség van-e még egy külön megfigyelő intézetre, illetve hogy hogyan fogjuk ezeket finanszírozni. A 426-osnál kvalitatív és kvantitatív szemszerűsített mutatók jelennek meg. Remélem, hogy megfelelőképpen tudjuk majd kezelni a mutatók helyzetét, és reméljük, hogy Szilvia Kosztával és a többi árnyékjelentéstevővel meg tudunk majd egyezni. Köszönöm, Szónik úr. Máté nem ez következik. Ja, Köszönöm szépen először is. Köszönöm Szilvia Koszta munkáját. Azt gondolom, hogy már eléggé előre haladtunk, ami a kompromisszumos javaslatokat illeti. Most itt először beszélünk a szakbizottságban erről, de nem akarom megismételni azt, amit a szakbizottságban már elmondtunk. Számomra nagyon fontos, hogy a kulturális termékek saját értékét, önértékét világosan szerepeltessük a társadalmi párbeszédben, és itt nagyon fontos, hogy javítsuk ennek a szelismertségét. Emellett számomra az is nagyon fontos, hogy a kultúra és a kreatív iparák támogatása mellett fenntartható infrastruktúra támogatás jöjjön létre. Egy módosító javaslaton dolgozunk, hamarosan benyújtjuk, és azt kérem mindenkitől, hogy támogasson bennünket, és hogyha ilyen gyümölcsözően tudunk együttműködni a jövőben is, akkor kiváló lesz ez a jelentés. Köszönöm szépen, Helga. Köszönöm szépen. Még mindig a kompromisszumos módosítások kidolgozásán dolgozunk. Nem akarom megismételni azt, amit a kolléga elmondott, a kultúra önértéke nagyon fontos politikai szinten, ahogy Michaela mondott, és Szonik úr is hangsúlyozott. Nem akarom ezt megismételni, nagy részt osztom. De lenne egy kérdésem az MFF-fel és a költségvetéssel kapcsolatban. Elengedhetetlen ez ugyanis minden szempontból, azt gondolom, hogy nem dönthetünk a tartalomról, hogyha nem ismerjük a számokat. A számok azt mutatják, hogy meddig nyújtózkodhatunk a Kreatív Európa programban. A Music Moves Europe egy új program, ez egy érzelmi megközelítés, a fiatalok megmozgatása. Nem, akarunk, nem akarjuk a Kreatív Európa program minden lehetőségét bezárni, és remélhetőleg az európai filmeket is jobban fogjuk tudni finanszírozni. Ez azt jelenti, hogy nagyjából nincs lehetőség arra, hogy jobban elosszuk a pénzt, csak úgy tudjuk a problémákat megoldani, hogyha van több pénz. Néha, hát ez egy kicsit unalmas újra és újra ezt eh, emlegetni, de tényleg Erről van szó. Ez, az egész dolognak ez a lényege. Például, hogyha szeretnénk investigatív, tehát oknyomozó és minőségű újságírást, akkor ez nem szabad ennek a támogatását, a média és a kultúra támogatásának a rovására elvégezni. Persze több mindent akarunk, szeretnénk kisebb projekteket is megvalósítani, szociális bevonás, a fiatalokat, fiatalok figyelmét felhívni az Opera Vision és más programokra, úgyhogy ezért nagyon fontos a költségvetés felosztása szempontjából, hogy mennyi lesz a végösszeg. Nem tudunk dönteni a pénz elosztásáról, amíg nem tudjuk, hogy mennyi pénzt osztogatunk. Én ezt már múlt héten Strasbourgban is mondtam, és ott is elhangzott, hogy jó lenne az EFSI-ből ugye további pénzt kapni, vagy a horizontból, vagy más strukturális alapokból rugalmasságra, illetve az infrastruktúrára, a kulturális infrastruktúra is fontos, de ne felejtsük el a lényeget, hogy a Kreatív Európa költségvetésnek mi a végösszege. Más nem akarok mondani, mert ez a lényeg. Köszönöm szépen. Hogyha itt ehhez eh, hozzászólhatok röviden. Pontosan erről van szó, újra és újra hangsúlyozom én is ezt. Látjuk, hogy nagyon nagy eh, a nyomás, úgy tűnik, hogy egyre inkább verseny van azzal kapcsolatban, hogy ki lesz először kész, és ki fog először e, a trialógusban eredményre jutni. Én ez szerintem nem célra vezető, ugyanis mi, e, mint parlament, egy nagyon fontos e, tárgyalási pozíciótól fosztjuk meg magunkat, és hogyha ezt az elvet feladjuk, hogy semmiben nem egyezünk meg, amíg mindenben meg nem egyezünk, és mindenféle részleges megállapodás, meg előzetes megállapodást kötünk a tanácssal számok nélkül, nos, én erről, nekem erről nagyon rossz a véleményem. Én szerintem nagyon fontos az első olvasatot rendesen elvégezni, az saját számainkkal, és aztán utána az új törvényhozási ciklus kezdetével elkezdhetjük a tárgyalásokat, hogyha megvannak a számok. Minden ugye a pénzügyi mm, feltételektől függ. Most provizórikus előzetes megállapodásokat kötni semmit nem, nem, ez semmi jóra nem vezet. Ez tönkreteszi a tárgyalási pozíciónkat. Nekünk a Kulturális Bizottságnak világossá kell tenni, hogy a kulturális, a Kreatív Európa és az Erasmus program szempontjából is ez nagyon negatív. Nem szabad, hogy nyomás alá helyezenek bennünket, ezt nem szabad megengedni a román eh, nagykövetnek is elmondtam, aki azt mondta, hogy egyes pontokkal kapcsolatban előzetes megállapodás lehet kötni, és a parlamenti álláspontjukban eh, majd ezt belefoglalják, és akkor én azt mondtam, hogy nem. Ez velünk így nem működik, nálunk a tartalom a pénztől függ, és még nem tudjuk, hogy mennyi pénzünk van, addig nem fogunk eh, tárgyalásokba bocsátkozni, vagy lezárni, se provizórikusan, se előzetesen, se sehogy a tanácssal. Remélem, hogy azt, amit ilyen vehemensen védelmezek minden szinten, az az önök véleménye, az önök is osztják, Bildasszony. Én ezzel kapcsolatban már elmondtam a véleményemet, főleg a módosító javaslatokkal kapcsolatban, amelyekre természetesen egy pillantást se vetettek. Minden esetre hát csodálkozva hallgattam, hogy milyen harmonikusan működünk együtt. Hát én úgy érzem, hogy engem ebből a harmonikus együttműködésből egy kicsit kizártak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most a bizottsághoz fordulok, és kérdezem, hogy szeretnének-e hozzászólni, tessék. No, oké. Okay. Dann, Szilvia. Szilvia! Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm, hogy készen állnak az együttműködésre. Valóban előrehaladást érünk el, és osztjuk a legtöbb kérdésben a véleményünket. Szonik kollégának azt mondhatom, a megfigyelő hely kapcsán első lehetőség az, hogy a már a meglévő öm, ügynökségeket felhasználjuk, hogy feltérképezzék a támogatás eredményét, de ugyanakkor nem, nem nincs arra szükség, hogy egy új jogi alanyt hozzunk létre, hanem a megfigyelő hely úgy is működhetne, hogy a meglévő ügynökségek adatait kapcsoljuk össze. Az audiovizuális obszervatórium, vagy megfigyelőhely azt mutatja, hogy milyen fontos munkát végez ez a megfigyelőhely, tehát valószínűleg megérni ugyanakkor egy új megfigyelőhelyet létrehozni. Második észrevétel. Fontos, hogy a projekteket megfelelő mutatószámok alapján lehessen értékelni. Meg kell nézni, hány néző volt, hány előadás volt. De hát persze nem ez az egyedüli mutatószám a kollégának mondhatom, hogy biztos, hogy itt a mediáció tekintetében még előreléphetünk, Helgának pedig azt mondhatom, hogy meg az elnöknek is, hogy nem kérdőjelezhetjük meg, hogy az a célunk, hogy a parlament lezárja a szövegét, elfogadja. De ugyanakkor csodálkozom azon, hogy Más projektekben ilyen ennyire szór a kollégák véleménye, például az állampolgársági programról a Libében nagyon széles különböző vélemények hangzottak el, ez pedig nem segít a parlament külső megítélésében, de ezt csak zárójelek között mondtam. Mondtam már, de mondom még egyszer, nem férhet kétség hozzám, hogy ez a program, mely új fellépéseket biztosít a kultúrában, szorosan összefügg a költségvetéssel. Ez az egész szövegére egyébként igaz. Tudni kell, hogy milyen sarokszámokkal rendelkezünk a költségvetésben. Mindenképpen meg kell őrizni a jelenlegi költségvetési mutatószámokat, például az újságírás, vagy a kulturális öregség, a design, a zene, mindenkinek jogos az igénye, és fennáll annak a veszélye, hogy alul finanszírozzuk ezeket a részprogramokat. Tehát mindenképpen először látni kell a költségvetési számokat, mielőtt dönthetünk a továbbiakról. Azután persze a belső mérlegkészítés is nagyon fontos. Ha nem lesz elég pénz a teljes ágazatra, akkor vagy új hangsúlyokat kell kialakítani, vagy pedig addig kell küzdeni, amíg meg nem kapjuk a sarokszámokat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a következő parlament számára egy olyan szöveget készíthessünk el, amelyet már nem lehet bedarálni, amelyet nem lehet, amelyre nem lehet fittyet hányni, Göteborg és a többi csúcs is kihangsúlyozta, hogy Európa egy kulturális és kreatív közösség is, melynek az önazonossága is fontos szerepet játszik. Az önazonosság képítésében pedig a kultúrának van nagy szerepe. Persze az audiovizuális iparágra is figyelni kell. Köszönöm szépen az együttműködésüket, és kíváncsian várom a további vitát. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Szilvia. Köszönjük szépen, Szilvia, neked is, meg az árnyék jelentéstevőknek is sok sikert kívánok a munkához. Biztos megoldjátok ezt, és utána február 20-án szavazunk. Nagyszerű. Ezzel a mai szakbizottsági ülés véget ért. Most még a koordinátorok ülése következik. A következő ülésünkre február 4-én 15 és 18.30 között kerül sor. Köszönöm minnyájánknak, hogy itt voltak. További szép estét kívánunk, és a koordinátorok pedig kérem, hogy maradjanak itt, ha már itt vannak. Ha még nincsenek itt, kérem őket, hogy mi hamarabb érkezzenek ide és persze köszönöm a tolmácsoknak is a munkájukat, és persze a tolmácsok is köszönik, hogy az egész világ őket hallgatta.